elnök úr. Holnap délben fogunk szavazni erről a jelentésről. Hölgyeim és uraim, a következő ülés holnap kedden, 2010. július 6-án 9 órától délután egyig fog tartani, majd 3 órától 7-ig, utána pedig 9-től éjfélig. A napi rend